szabályzat 78. pontja alapján a fenntartható fejlődési európai alap szabályozását rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadtuk, és a jegyzőkönyvben szerepelni fog ennek a címe. Az